El señor presidente. Az elnök. Buenos días, amigas y Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves barátaim, kedves kollégák. A Mai napi rendünkön az első pont, Kalfin kollega jelentése, az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós Garancia címmel. Először is Kálfin úrnak adom meg a szót, mint előadónak. Négy perce van, maximum 6. Két percben nyilván majd a vitát kell, hogy összefoglalja. De ha most 6 percben kíván szólni, akkor a végén nem lesz két perce. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A jelenlegi mandátum értelmében a bank ö, október végén ö, lejáró mandátumával kapcsolatban meg kellett egyezni azért, hogy ezen a dátumon